Good morning. Jó napot kívánok mindenkinek! Kérem foglaljanak helyet. Meg kellene kezdenünk az ülést, ugyanis tegnap a délutáni ülésen 15 pontot tárgyaltunk meg, és most még körülbelül 20 pontot kell megtárgyalnunk, úgyhogy legjobb lenne, hogyha megkezdenénk a munkát, mégpedig a 17-es napi rendi ponttal. Ennek témája a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása. Tehát ez a nyugat-balkáni országokból származók vízumentességéről szóló jelentés nagyon kényes téma. A plenárison már tartottunk egy vitát, legutóbb Strasbourgban, és szakbizottságunk, az elnökség nagy jelentőséget tulajdonít ennek a témának, annak érdekében, hogy 2010. január 1-ével megszüntethessük a vízumkötelezettséget. Tanya Fajon asszony, a jelentéstevő, az elmúlt néhány hétben nagyon keményen dolgozott. Jelentés tervezetét beterjesztette és Szarajevóba utazott, hogy figyelemmel kísérje és beszámoljon ennek a dossziének az egyik legvitatottabb témájáról. Libe jelentéstevőként Fajon asszony fog hozzászólni először, és utána pedig a bizottságot, illetve a svéd elnökséget fogjuk meghallgatni. Fajon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan elmondta, nagyon kényes témáról van szó, és most pedig akkor szlovénre is fogok váltani anyanyelvemre. Kido, drage kollégice, kollég... Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a hozzászólás lehetőségét. Kedves kollégák, bizottság, tanácsi képviselők, hölgyeim és uraim! A jelentés tervezetet azután készítettem el, hogy részletesen megvizsgáltam a nyugat-balkáni körülményeket, és megvizsgáltam, hogy mennyire állnak készen ezek az országok a vízumkönnyítésre. És mindezt figyelembe véve azokat az erőfeszítéseket, amelyek alapján az Európai Uniónak le kell zárnia ezt a vízumkönnyítési folyamatot. Tulajdonképpen egy kompromisszumról van szó, amelyről megállapodás született, és mindhárom jelentéstevő, árnyékjelentéstevő támogatta ezt a jelentéstervezetet, és köszönöm a munkájukat. Hasonló vitát a vízumliberalizációról láttunk már az AFED bizottságban tegnap, és a véleményük nagymértékben egybevág a miénkkel. Miért fontos, hogy eltöröljük a vízumkövetelményeket a nyugat-balkáni országokkal szemben? Hát nehéz manapság már elképzelni azt, hogy csupán kőhajításnyira hazámtól fiatal generációk teljes mértékben el vannak vágva az egységes Európai Unió elől, képtelenek oda beutazni. Ezek a nemzedékek a háborúk után, amely elválasztotta családjukat, hazájukat, szétválasztotta, ők ugyanannyit tudnak Európáról, mint Amerikáról az internettel, a televízió segítségével, és hogyan lehetne ezt elfogadni, hogy ezek a generációk beilleszkedjenek az Európai Unióba, hogyha az alapvető jogokat nem kapják meg, mint például a szabad mozgás jogát. Hadd emlékeztessek arra, hogy a Tesszaloniki programnak megfelelően a nyugat-balkáni országok már európai perspektívát élveznek. Az Európai Bizottság egy javaslatot tett arra, hogy Fajro, Montenegro és Szerbia vízumliberalizációt élvezhessen. Ez azt jelenti, hogy vízumot jövő év januárjától nem követelünk meg tőlük. Azonban szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy júliusban, amikor a bizottság közzétette javaslatát, akkor még csak egy ország felelt meg minden követelménynek. Bosznia-Hercegovinát és Albániát miért nem vette be a bizottsága javaslatába? Ezt sajnos nem tudom, de ma már más a helyzet. Azok után, a beszámolók után, amelyeket Montenegro és illetve Bosznia-Hercegovina és Albánia küldött be a múlt héten. A követelményeknek már megfelelnek ezek alapján, és reméljük, hogy a bizottság ezt figyelembe veszi. Májusban jelent meg a bizottság jelentése, és ezután már jelentős előrelépések történtek, főként Boszniában. Az a tény, hogy az első fordulóba nem került be a vízumliberalizáció során, ennek nagyon súlyos politikai kihatásai lennének, mert tulajdonképpen a bosnyákok fogják elszenvedni ennek a problémáját. Talán tudják, hogy Szarajevóba utazom az elkövetkezendő napokban, és megvizsgálom az ottani helyzetet. Remélhetőleg beszámolhatok önöknek arról, hogy az ország a követelményeknek megfelel. Azt már most elmondhatom, hogy jelentős lépéseket tettek azon az úton, hogy biometrikus útleveleket adjanak ki. Várom tehát, hogy az Európai Bizottság a lehető leghamarabb felülvizsgálja álláspontját Boszniáról. Remélem, hogy a júliusi javaslatot megváltoztatják ez alapján. Tegyük lehetővé Bosznia-Hercegovina számára és Albánia számára, hogy felzárkozzanak a három másik ország mögé. Feltéve persze, hogy valamennyi kritériumnak megfelelnek, amelyeket az Európai Bizottság állapított meg nem arról van szó, hogy szabad utat adunk nekik, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a Schengeni listára felvesszük őket, és bizonyos feltételek mellett ez azt jelenti, hogy nem fogunk időt veszíteni azzal, hogy ezt a rendeletet módosítjuk a jövőben. Nagyon fontos egyértelmű jelzés ez ezen országok polgárainak, ugyanis tudják, láthatják, hogy arra szólítjuk fel kormányaikat, hogy munkájukat eredményesen végezzék. Nem tehetünk úgy, hogy semmilyen előrelépés nem történt, de a nagyon kényes feltételeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amelyek Bosznia-Hercegovinában és Albániában jelen pillanatban érvényben vannak. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy a bizottság feltételeinek meg kell felelni, de azt is gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy további feszültségeket keltsünk a régióban. Ugyanis az elhamarkodott döntéseknek nagyon súlyos politikai kihatásai lehetnek, és a Nyugat-Balkán egy olyan régió, amelynek szüksége van a támogatásunkra és a stabilitásra. Tudom, hogy sokan bírálják a javaslatomat, azt mondják, hogy ezt úgy is lehet értelmezni, hogy már minden munkát elvégeztek, mindent ki lehet pipálni, és akkor leáll majd a reform folyamat, de én meg vagyok róla győződve, hogyha a parlament támogatja a javaslatomat, és úgy érzem, hogy elvben ott van a támogatás, megvan a támogatás. Azt hiszem, hogy a helyi politikusoknak egy lehetőséget biztosítunk Bosznia-Hercegovinával arra, hogy a felelősség az ő kezükben van, és hogy dolgozzanak azon, hogy megnyissák az EU kapuit az állampolgáraik előtt. Szerintem fontos, hogy vállalják ezt a felelősséget, és az idő azt mutatta, hogy jelentős mértékben felgyorsították a reformokat az elmúlt hónapokban, aztán pedig ott van Koszovó helyzete, ez nagyon eltér Albániától és Bosznia-Hercegovinától. Javaslatomban megpróbáltam egy politikai kezdeményezést tenni, ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy Koszovót elismerjük-e vagy sem. 22 tagállam elismertek, 5 nem. Ez a fő ok annak, hogy Koszovó még nem szerepel a vízumliberalizációs folyamatban és ez pedig szemben áll a tesszaloniki agendával. A politikai helyzet ellenére nem tehetjük meg, hogy a koszovói polgárokat átmeneti helyzetben, megoldatlan helyzetben hagyjuk. Úgyhogy arra szólítanám fel a tanácsot, hogy próbáljon meg valamilyen módot találni arra, hogy az Európai Bizottság felvegye Koszovót, vagy pedig párbeszédet, tárgyalást kezdeményezzen Koszovóval vízumliberalizáció témájáról, anélkül, hogy Koszovó státuszának témáját érintenék és a különböző tagállamok szempontjait is figyelembe kell venni. Úgy gondolom, hogy számukra is meg kell nyitni az EU kapuit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fajon asszony, most pedig akkor a svéd elnökséget szeretném meghallgatni. Hirston asszony, Hirstonson asszony. Good morning. Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek jó reggelt kívánok. Ahogy már mondtuk, ez egy fontos javaslat, és a döntések pedig majd kihatnak nagyon sok emberre. 2008. január 1-én lépett életbe a vízumkönnyítési rendszer, és néhány hónappal később pedig a bizottság párbeszédet kezdett a vízummentességről, egy roadmap egy roadmap-et hozott létre. Macedónia, Montenegró és Szerbia megfelelnek a feltételeknek, vagy hamarosan megfelelnek a feltételeknek. Tehát fontos, hogy az EU betartsa az ígéretét, és úgy döntsön a vízummentességről. Az elnökségünk célja az, hogy november 30-án, december 1-én az akkori tanácsülésen elfogadjuk a döntést, és 2010. január 1-től már a vízumentesség életbe is léphessen. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Albániának és Bosznia-Hercegovinának pedig bátorítást adjunk, hogy teljesítsék a feltételeket, és hamarosan, minél hamarabb csatlakozzanak ők is a vízummentes országok sorához. Tehát ez a folyamat még nem ért véget. Most visszatérve a bizottság eredeti javaslatához és a menetrendhez, hogyha ott komoly, megá- komoly változásokat kellene eszközölni, akkor január 1-től nem bevezethető a rendszer, és ez pedig mindenki számára káros lenne. A hitelességünk forog kockán. Nagyon fontos a három ország számára bevezetni a vízummentességet, mert teljesítik a feltételeket. Köszönöm. Most pedig a bizottság, az Európai Bizottság részéről Gugu asszony. Eh, bonjour, ah, ah, j'ai déjà présenté les... Köszönöm. Jó napot kívánok! Én már tegnap beszéltem a bizottság javaslatáról, és eh, hadd utaljak eh, vissza arra, amit Baró alelnök eh, mondott néhány napja Strasbourgban. Röviden próbálom összefoglalni ezt a témát, és megvilágítani a helyzetet. Ugye már beszélt a raportőr is, beszélt a svéd elnökség. Köszönöm a parlamentnek először is azt a segítséget, amit nyújtottak, főleg a frakciók, és köszönöm azt, hogy kedvező véleménnyel vannak a vízumliberalizációról ebben a régióban, és támogatják a módszertanát is ennek a folyamatnak, amit a bizottság itt folytat, különös tekintettel a különböző nüanszokra. Technikai szempontból kell rendezni ezt a helyzetet, világossá tenni, és ehhez a bizottság hajlandó segítséget nyújtani a magyarázataival, csak tényleg tisztázandó dolgokat. Azt a benyomást keltették itt, hogy csak Macedónia felel meg a feltételeknek, és a többiek pedig csak majdnem, de a bizottság nem így látja. Először is a roadmap, illetve a vízumkönnyítés folyamata már 2008. január 1 -e óta zajlik. Mindenki tudja, hogy a szlovén elnökség erősen elkötelezett volt annak idején, csak úgy, mint az Európai Bizottság. Ennek a folyamatnak két lépése volt. Először is az érintett államokat arra kérték, hogy írásban nyújtsanak be információt, kaptunk jelentéseket azokról a reformokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a roadmapnek megfeleljenek. Ez volt az első lépés. 2008 végén pedig úgy döntöttünk, hogy odautazunk, kiutazunk és értékeljük a helyzetet a tagállamok szakértőivel együtt annak érdekében, hogy igazoljuk a reformok végrehajtását. Ez egy nagyon fontos része volt a folyamatnak. Nem alapozhatunk papírreformokra, meg kellett vizsgálnunk, hogy ezeket a reformokat tényleg végrehajtották. Ez volt a második eleme ennek az értékelési folyamatnak. Ezt májustól kezdve megtettük, és bizottság ennek alapján javasolja azt, hogy Macedónia, Montenegro és Szerbia legyen most vízummentes. Montenegro és Szerbia vonatkozásában nagyon egyértelmű jeleket kaptunk arra vonatkozóan, hogy nagyon közel vannak az összes feltétel teljesítéséhez. A bizottság javaslatában az aktuális problémákra rámutattunk és mint ahogy tegnap is mondtam, ugye a jelentések fényében, az onnan a két országból kapott jelentések fényében tervezzük október közepén meglátogatni ezt a két országot, és tényleg megvizsgálni, hogy azokat a dolgokat, amelyekre rámutattunk, azokat ők megtették-e. Ennyit az értékelésről. amikor a bizottság a javaslatot megtette, akkor majdnem bizonyosak voltunk abban, hogy ebben a két országban is teljesíteni fogják néhány héten belül a feltételeket. Ami a két másik országot illeti, ahol nem javasoltuk a vízummentességet, Albánia és Bosznia vonatkozásában pedig azt láttuk, hogy komoly előrelépés történt, és másfél év alatt nagy utat tett meg ez a két ország. Reformokat hajtottak végre, és vezettek be a legfontosabb területeken. Ugyanakkor vannak még fontos területek, ahol maradtak problémák. Nem csak az útlevelekről van szó. Itt vannak fölírva nekem a problémák, minden egyes nagy fejezetben voltak problémák. E-, ezek közül csak az, az útlevő csak a leglátványosabb probléma volt. Ugye itt biometrikus útleveleket kérünk tőlük, csak úgy, mint ahogy a saját állampolgárainknak is ilyen útlevelei vannak. Albánia és eh, Montenegró esetében még eh, a jelentés eh, nem készült, tehát talán október elején elkészül, papíron elemezzük a reformokat, majd utána pedig még az év vége előtt oda is ellátogatunk. És ez alapján lesz majd egy pontos menetrend, ami ami alapján majd a helyszíni látogatásokat is megtehetjük. Baró úr is kijelentette, hogy a második lépését ennek a folyamatnak szintén gyorsan megkívánjuk tenni, akkor, amikor már látjuk, hogy az összes feltétel teljesülni fog. Még egy megjegyzés. Tegnap beszéltem, említettem e, a az Asterix megközelítésről. Tudom. E, és ha az önök bizottsága kívánja, akkor ennek a megközelítésnek a, az alkalmazásáról többet is mondhatok. Az önök jelentésében szerepelt, és akkor nagyon egyértelműen, részletesen el tudom mondani, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolunk. Ami Koszovót illeti, a bizottság egyértelműen úgy fogalmazott, hogy egy tanulmányra van szükség, amely alapján testre szabott lépéseket tudunk tenni, figyelembe véve ennek az országnak a speciális helyzetét. És ezt beillesztjük a nyugat-balkáni regionális tervekbe, illetve rendszerbe. Az első stádiuma a liberalizációs lépéseknek az egy vízumkönnyítés, illetve egy tolonc vagy visszafogadási eh, megállapodás, amely garanciákat eh, ad, és amely előfeltétele a liberalizálásról szóló eh, dialógusnak. Van egy eh, egyoldalú eh, kötelezettségvállalás koszovói részről, hogy visszafogadják a kitoloncolt eh, embereket, és majd később, hogyha van kérdés ezzel kapcsolatban is válaszolok. Köszönöm szépen, nagyon sok képviselő jelentkezett. De hadd emlékeztessek arra, hogy a 17-es napi rendi pontnál tartunk, 34-es napi rendi pontig kell eljutnunk ma, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy vegye ezt figyelembe, és próbáljon meg nagyon röviden hozzászólni. Úgyhogy kérek mindenkit arra, hogy két percre szorítkozzon. Először is Buszutil úrnak fogom megadni a szót. Buszutil úr, parancsoljon! Az árnyék tevő Koraca Bildasszony szeretne először szólni, úgy látom. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, mennyire élveztem az együttműködést Tanya Fajonnal és Szerelat Fordal, ugyanis nagyon konstruktív és pozitív volt az együttműködés, és nagyon hálás vagyok, hogy a néppárt megjegyzéseit belevette jelentésébe. Főként pedig nagyon érdekes és fontos azt látni, hogy egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy felgyorsítsuk a vízumliberalizációs rendszert a nyugat-balkáni országok számára. Fel kell kérnünk a bizottságot arra, hogy hajtsa végre a tanács határozatát, amint ez megszületik. És nem szabad kompromitálnunk a követelményeket, a feltételeket, ami a néppártot illeti elkötelezettek vagyunk, ugyanis fiatal generációkról van szó, akik úgy érzik, hogy nem, hogy börtönben vannak. Úgyhogy nem szabad kétségbe vonnunk az elkötelezettségünket. Egy realisztikus, észszerű folyamatot szeretnénk, ez a bizottság javaslata. Nem szabad becsapnunk a boszniai embereket. A hatos módosítás azt mutatja, hogy ha a fekete listától a fehér lista, tehát a negatív vagy a pozitív lista felé megyünk, akkor is be van zárva az ajtó. Nem lehet ezt megoldani. Muszáj vízumot szerezni, de az lehetetlen. A feltételesség egy nagyon fontos politikai eszköz. A bos- bosnyák hatóságok főként annak fényében, hogy mekkora erőfeszítéseket tettek, miért próbáljuk ezt a nagyon fontos nyomást levenni a vállókról, és kockáztatjuk, hogy elhalasztjuk, késleltetjük ezt a folyamatot. Legyünk realisztikusak, egy észszerűen gyors folyamatra van szükség, tavasszal egy bizottsági jelentés, és aztán pedig nyáron meg lehetne nyitni a vízumliberalizációt. Mire, miért van szükség erre a csillagozott részre? Ezeket az ember, ezekért az emberekért felelősséggel tartozunk, törődünk velük. tanya, készen állunk a kompromisszumra, a párbeszédre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Latford következik. egy kicsit össze vagyok zavarodva, amikor az utolsó hozzászólást meghallottam. Az AFET-nél vagyok a vélemény szerzőjéről a jelentésről. Először is nem igazán értettem Karaca Bild asszony hozzászólását. Most akkor ő elhatárolódott egy olyan struktúrától, amelyben minden árnyék jelentéstevő egyetért. Tehát tegnap az AFED-ben egy hasonló struktúrát támogattunk nagy mértékben, egy kicsit más volt ott a megfogalmazás, de a néppártnál Poszeltúr Pakkasszony egyetértett az, hogy mind az öt országot vegyük be a jelenlegi rendelet hatáskörébe. Tehát nem arról beszélünk, hogy most van egy rendelet, és lesz később egy másik. Valószínűleg ugyanaz lesz a hatása senki nem akarja leértékelni, alábecsülni ezeket a feltételeket. Fajon asszony is ezt nagyon egyértelművé tette. A bizottság feltételeit nem becsüljük alá. Ezért van, hogy a Fajon asszony által javasolt struktúra szerint mindenkit beveszünk az alkalmazási körbe, de a vízummentesség végleges alkalmazása Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében a bizottság értékelésétől függ. Hogyha vége előtt sikerül, akkor meg lesznek ezek az értékelések. Lehet, hogy ez megkönnyíti a gyors felzárkózást. Szétküldtünk, szétküldtek egy dokumentumot az Európai Stabilitási Eszközről. Érdekes, de talán irreleváns, nem az ő véleményük számít igazán, hanem a bizottság értékelése számít. Tehát a bizottságot semmi esetre sem akarjuk megkerülni. Van némi félreértés talán a csillagozott részsel kapcsolatban, a módosító indítványban, de majd később is beszélhetünk ezekről. Nem igazán értettem a bizottságtól vagy a tanástól, hogy tulajdonképpen mi az ellenvetésük a javaslattal szemben Boszniával és Albániával kapcsolatban. Talán jogi és gyakorlati problémák vannak, de nem értem, melyek ezek. A bizottság javaslata már eleve egy kétszakaszos volt, ugyanis azt mondta, hogy Macedónia már megfelel, Szerbia és Montenegró is valószínűleg hamarosan megfelel, ezt novemberig le is zárhatjuk ezt a folyamatot, tehát akkor mi az ellenvetés a három szakaszos megközelítéssel, illetve szerkezettel itt a rendelet esetében? Aztán az elnökség hozzászólásával kapcsolatban ők azt sugalták, hogy a parlament megközelítése azt jelentette, hogy az EU nem fog tudni ragaszkodni saját ütemtervéhez, 2010. január 1-i vízummentességhez a három ország esetében. Miért nem? tehát azt próbálják sugalni, hogy ha még Bosznia-Hercegovinát és Albániát is felveszük, akkor mi magunk szándékosan lassítjuk a folyamatot? Nem hiszem, hogy ezt el tudom fogadni, vagy értem, hogy ezt miért sugalták. Szerintem mindannyian tökéletesen egyetértünk a bizottsággal. Szerintem az az igazi szépsége a mostani munkánknak, hogy a boszniai, illetve albániai hatóságokra irányítjuk a reflektorfényt, ez az ő feladatuk. Az embereknek az saját kormányok ajtaján kell dörömbölniük, hogy igenis, vigyék véghez a szükséges reformokat, Szerintem a gyakorlati megvalósítás mindenkinek nyertes helyzetet teremt. Ernst asszony, parancsoljam. Well, that you want to raise a point of... Ügyrendi kérdés. Köszönöm, elnök úr. Szerintem hasznos lenne, hogyha az Európai Bizottság megmagyarázná nekünk, pontosítaná Latford asszonynak is a csillagos réze, részek jogi következményeit. A bizottság pontosítaná ezt? De kérem röviden. Nagyon röviden. Nos, a parlament bizalma természetesen nagyon hízelgő számunkra, és nagyon komolyan vesszük amikor az értékelést elvégezzük. Ebbe az értékelésbe szakértőket fogunk bevonni, olyan szakértőket, akik a tagállamoktól érkeznek. Még egyszer a jogi aspektusokra utalnék. A parlament jelentését követően, ugye a parlament most azt javasolja, hogy hozzunk egy döntést ezen öt országra vonatkozóan, és halasszuk el a döntést két ország esetében, várjuk meg a bizottság jelentését. Nos, önök is tudják, hogy a bizottság kész arra, hogy elkészítsük ezt a jelentést. Itt nem arról van szó, hogy a bizottság ezt elkészíti vagy sem, hanem a bizottság jelentését meg kell vitatni. És a következtetéseket is meg kell fontolni, a tagállamoknak osztaniuk kell ezt a nézetet, a tagállamoknak egyet kell érteniük ezzel és amint közzétesszük az eredményeket, nos, ez számukra nem helyettesítheti a tanács döntését, illetve a parlamenttel való döntést Nem léphet ennek helyébe. Tehát ha a bizottság most azt mondja, hogy elvégzi az Albániára vonatkozó értékelést, majd január 10-én az albánokra nézve megszüntetjük a vízumkötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy az összes konzulátust azonnal bezárjuk, ennek pedig politikai következményei lesznek. Ez azonban a tagállamok hatáskörébe tartozik. És mindez egy formális döntést tesz szükségessé a tanács részéről. Ez az, ami 2001-ben elhangzott, amikor átvettük a csillagozott megközelítést. A bizottság egy javaslatot készített el, Románia esetében ez sokkal kevésbé volt részletes, mint a jelenlegi, és ezt követően hosszú vita kezdődött a tanácsban. Majd ezt követően döntés született, egy új rendelet, és ott döntöttek a csillagok eltörléséről. Ha jól értem az előadót, akkor nem szeretnének még egy politikai döntést, egy második politikai döntést, de szeretném az elmet egy ilyen politikai döntés következményeire. A bizottság nem jelenti be a vízum kötelezettség eltörlésének tényleges időpontját, és nem döntünk arról sem, hogy sor kerüljön-e a bezárásra, a konzulátusok bezárására, vagy sem. Ernst asszony. A bizottság ellenvetéseit nem értem teljesen, mert a javaslatban szereplő kifejezések, illetve ez a szövegezés tényleg egyfajta perspektívát helyez kilátásba. Itt nem egy technikai kérdésről van szó, hanem ez egy politikai. Nevezetesen itt arról van szó, hogy az a térség, ahol ezen öt országnak van egy adott történelme, nagyon fontos a közös elemeket előmozdítani. Éppen ezért fontos Bosznia-Hercegovinára és természetesen Koszovóra vonatkozóan is kijelentéseket megfogalmazni. Ez, ezek pedig hagynak annyi mozgásteret, hogy ezen országokban sor kerüljön bizonyos dolgok feldolgozására, és nem szabad a feltételeket sem szemen kívül, figyelmen kívül hagyni. Tehát nagyon támogatom ezt a megközelítést, és a bizottság problémáit őszintén szólva nem látom át, bár lehet, hogy nem értettem jól, hogy miről van szó. Szeretnék még néhány gondolatot felvetni. Úgy gondolom nagyon lényeges Koszovóról is említést tenni, és egyfajta perspektívát megfogalmazni, egyfajta akaratot kilátásba helyezni, mert azt hiszem, hogy az ország fejlődése szempontjából ez lényeges. És azok, akik számára ez problematikus, nos itt szerepel az a megfogalmazás is, hogy ez Koszovó státuszát nem érinti. Ez elfogadható, Nekünk is lenne persze egy véleményünk arról, hogy hogyan lehetne ezt jobban átdolgozni, de politikai szempontból ez fontos. Nem pusztán technikai kérdésről van szó, hanem egy, egy politikai jelentőségű kérdésről, ezen térség számára ugyanis egy messze menő megoldást kell felkínálni, amely különböző szakaszokból áll, és amely egyértelművé teszi a végrehajtást. Köszönöm. Köszönöm. Bronz úr, két percben. Hogyha a vízumot már nem várjuk el ezen országoktól, akkor hogyan lehet majd ellenőrizni azt, hogy ezen országok állampolgárai kilépnek az Unióból és visszalépnek a hazájukba? Ez a Schengeni fehér lista szerintem ezt nem garantálja, mert itt főleg a harmadik országokból való bevándorlásról van szó. Nos, elképzelhető, hogy azok, akik vízum nélkül érkeznek, az EU-ba lehet, hogy nem dolgoznak legálisan, de nem lehet majd elkerülni azt, hogy a fekete gazdaságban illegálisan munkát vállaljanak, valószínűleg a minimálbérek alatti összegért és mindenféle szociális védelem nélkül. És lehet, hogy a legsúlyosabb kizsákmányolásnak lesznek majd kitéve. Köszönöm. Köszönöm. Buzutil úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem nem férhet kétség ahhoz, hogy milyen nagy politikai jelentőséget tulajdonít a szakbizottságunk a vízumliberalizációnak minden egyes országra nézve. Ugyanakkor, miután meghallgattam a bizottság képviselőjének utolsó magyarázatát, úgy vélem, hogy nincs lehetőség arra, hogy a jelentéstevő javaslata valahogyan is működőképes legyen. Ez elég egyértelművé vált a bizottság magyarázatából, és azt hiszem, hogy meg kellene bíznunk a e tekintetben a bizottságban. Ez nem vonja kétségbe azt a politika jelentőséget, amelyet mi ennek a dossziénak tulajdonítunk. Teljes mértékben egyetértek Koráca Bild kollégámmal ebben a kérdésben. Én úgy látom, hogy a jelentéstevő azt mondja, hogy rendben, helyezzük ezen országokat a pozitív listára. Ez azt jelenti, hogy nincs vízum kötelezettség, de tulajdonképpen még mindig szükségük lesz vízumra és ez egyfajta orveli megközelítést, egyfajta orveli gondolkodást jelent számomra, hiszen itt megtévesztjük őket. Itt azt mondjuk az illetőknek, hogy olyan listán szerepelnek, ahol nincs vízumkötelezettség, de tulajdonképpen még mindig kell vízum. Akkor ez milyen megoldás? Én úgy gondolom, hogy egy ilyen fajta megoldás rosszul sülhet el számunkra és miután a bizottság magyarázata nagyon is egyértelmű volt, én úgy gondolom, hogy át kellene értékelnünk az álláspontunkat. Talán a jelentéstevő, ha hallgatná a hozzászólásomat, hálás lennék, talán átértékelhetnénk az álláspontunkat, és jó lenne egy alternatív megoldást találnunk. Hiszen nem zárkózunk el egy alternatív megközelítéstől, de ez a fajta megközelítés, ahogyan azt a bizottság is mellesleg megerősítette, szerintem nem működik. Köszönöm.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 nagyon is kitűnnek a bűnözés, a korrupció területén. Nem tanultunk semmit Románia és Bulgária csatlakozásából? Ez az első lépés abba az irányba, hogy ezen országok majd egyszer hosszú távon az Európai Unióhoz csatlakozzanak, mert ezt teljes mértékben ellenzem. Olyan országokról van szó, mint Bosznia vagy Albánia. Teljesen ellenzem azt, hogy valamikor majd csatlakozzanak az Unióhoz, hiszen nézzük meg Boszniát például. A, a boszniai e, muzulmánok vezetője azt akarja, hogy a sáriát az alkotmányban e, rögzítsék. Ilyen országok csatlakozzanak az Unióhoz, ezt ellenzem. Továbbá Bosznia az iszlámista terroristák egyfajta meledék, melegágya. Tehát hagyjuk abba a vízumliberalizációt, amikor ilyen országokról van szó. Szóval nem szabad, hogy ennyire buták legyünk. Mr. Gantz? No? Ah, yeah. Excuse me, Mrs. Gantz. Gönc asszony. Eh, én is hadd egy pár szót arról, hogy eh, ami kimaradt eddig a vitából az az hogy ennek a térségnek a volt jugoszlávia térségének a stabilitása európai szempontból nagyon fontos azt gondolom hogy számunkra is nagyon lényeges. a stabilitás megőrzésének egyik nagyon fontos eszköze az hogy ezek az országok előre haladjanak az európai uniós csatlakozás útján folytassák a reformokat ezt az elkötelezettséget fenn kell tartanunk ezen az úton nagyon fontos lépés a vzummentesség megadása én azt hiszem hogy emiatt egyértelmű hogy ez egy politikai kérdés és nem lehet csak technikai kérdésként kezelnünk azt hogy hol tartanak ezek az országok a benchmarkok teljestésében noha egyetértünk abban hogy erre szükség van. egy másik érv ami szintén nem hangzott itt el az az hogyha pontosan amiatt mert a feszültség jelen van ebben a térségben hogyha bosznia kimarad bosznia hercegovina kimarad most ebben a lépésben a vzummentességet megkapó országok közül az országon belül tehát bosznia hercegovinán belül is nagyon nagy feszültséget kelt tudjuk hogy nagyon sokan rendelkeznek horvát illetőleg szerb útlevéllel akik már vzummentességet fognak élvezni és a, a az ország népességének egy része nem fogja élvezni ezt. ezért azt gondolom hogy van egy politikai felelősségünk abban hogy hogyan döntünk ezt a politikai felelősséget mindenképpen látnunk kell és azt hiszem hogy azt kell hangsúlyoznunk hogy segtenünk kell abban hogy mihamarabb megtörténjen az összes benchmark teljestése azért hogy azok az országok elérhessék a vzummentességet. köszönöm szépen! Köszönöm, Gönc asszony. Keller asszony következik. Köszönöm. Nem nagyon értettem a bizottságnak a válaszát, mert ezek a eh, csillagozott részek, eh, a parlamenti módosítók, eh, vagy Fejenasszony módosítói nem tartalmaznak semmilyen dátumot a feltételek megteremtésére, tehát nem is értem, hogy miért késleltetnék ezt az egész folyamatot. Két konkrét kérdésem van. Szeretnénk tudni, hogy a bizottság miért ellenzi ennyire ezt a javaslatot, amely mind az öt balkáni országra kiterjed. Jelenleg ugyanis Macedónia az egyetlen ország, amelyik teljes mértékben megfelel a feltételeknek. És nem értem, hogy miért teszünk különbséget Szerbia, Montenegro és Albánia és többiek között, de lehet, hogy hallottuk az érveket, én nem értettem meg, hiányolom az érthető érveket. A másik kérdés, mi a pontos eredménye, következménye ennek a javaslatnak a parlamenti módosító nélkül Koszovóra nézve. Hogyan lesz ennek, és milyen hatása lesz ennek Koszovóra? Ezt szeretném tudni. Köszönöm. Sógor, Sógor, Sógor képviselő úr. Nem? Akkor most megadjuk a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azért eh, szólok, mert egy fenntartást szeretnék jelezni. Attól tartok, hogy a néppárti spanyol delegáció nem fogja tudni elfogadni azt a módosítást, amely Koszovóra vonatkozik a jelenlegi megfogalmazásában. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Akkor most Fajon asszony szólhat hozzá. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, a bizottságét és a kollégákét is. Hadd mondjam el még egyszer, hogy politikai felelősségünk, az Európai Unió politikai felelőssége, hogy erős üzenetet küldjön a nyugat-balkáni országoknak. Nagy örömmel látom, hogy mindenki egyetért abban, hogy fel kell gyorsítanunk a vízum könnyítési rendszert a Nyugat-Balkánon. Én magam is egy kicsit meglepődtem azon, hogy a néppárti árnyék előadó ellene megy eh, annak, amiben a múlt héten megállapodtunk itt a csillagozott résszel és Boszniával kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy nem hivatalos felvettük a kapcsolatot a parlament eh, jogászaival, eh, újra felvehetjük a kapcsolatot a jogászainkkal, és hát a bizottsághoz is fordulok, hogy nem értem a mai napig sem, miért nem lehetséges, miért ne lenne lehetséges ez a csillagozott rész. Újra megkérdezhetjük formális módon ezúttal a jogászainkat, és talán egy jobb jogalkotási technikát találni, és be kellene vonni talán a tanácsnak és a, és a bizottságnak is a jogászait. Ami az itt elhangzott kérdéseket illeti, meglep hogy a kollégák nem mindegyike van tisztában azzal, hogy itt nem egy újdonságról van szó. A az Európai Bizottság azt mondja, hogy 2001 óta nem szeretik a csillagokat, a román példa óta, ugyanakkor három évvel ezelőtt mégis, mégis kivételt tettek. A törpe államok ugyanis így tehették lehetővé az EU a polgárok számára az utazást. Tehát biztos vagyok benne, hogy megoldás található. Szeretnék együttműködni a Svoboda úrral, Pákasszonyjal, akik a térség szakértői, és ami pedig Koszovót illeti, hadd hangsúlyozzam, hogy az a módosító, amit mi javasoltunk, az egy politikai kezdeményezés, aminek a célja az, hogy kitaláljuk, hogyan lehet Koszovót is bevonni a vízumkönnyítésbe, nem prejudikálva az ország helyzetét és, és jogi státuszát. Azt gondolom, hogy a politikai frakciók ezzel a megfogalmazással együtt tudnak élni. Köszönöm. Mrs. Karatza Bild. Karatza Bild asszony. Köszönöm, elnök úr. Bocsánat, köszönöm, elnök asszony. E, nagyon erős a politikai e, felelősségünk, ahogy ezt e, már mondtuk, különös tekintettel itt a régióban zajló fejleményekre, eh, és a magyar eh, kolléganő is említette a eh, stabilitást. Nem szabad becsapnunk a bosnyák embereket. Van egy felelősségünk, kérem figyeljenek, figyeljenek rám. Nos, nagyon erős tehát ez a politikai felelősségünk, mindig azt mondtuk a bosnyákoknak, hogy csináljátok meg a házi feladatot, ha megteszitek ezt, a feltételeket teljesítitek, akkor jöhetnek a, a polgáraitok. Ugyanakkor a feltételek nyilvánvalóak kellenek, hogy legyenek. Ez a mi felelősségünk. Köszönöm. Thank you. Mrs. Lutford, any further comment? Lutford asszony, már hozzá, van még hozzászólás? Köszönöm. Én a csillagokat úgy értelmezem, hogy... És ott van alul Én a külügyi verziót nézem most, de én úgy tudom, hogy a biometrikus útlevelek eh, tulajdonosaira vonatkozik csak eh, a eh, vízummentesség. Ez egy egyedi, fele, egyedi feltétel, nem pedig egy államokkal szembeni feltétel. A az államokkal fel, szemben támasztott feltételek a preambulum bekezdésekben szerepelnek, eh, ahol is arról van szó, hogy a, a bizottság értékelése alapján kerül át egy állam egyik kategóriából a másikba, vagy válik ez lehetségessé. Tehát én azt gondolom, hogy csillagokkal itt ö, nagy a kavar, de Kratzabilt asszonynyal én magam is leülnék, és szerintem az összes árnyék előadónak le kéne hogy tárgyaljuk meg ezt az egészet az AFED-ben, ugyanis Koszovóval kapcsolatban egy icipicit más a megfogalmazás is. A Koszovóval kapcsolatban egy olyan megfogalmazást szeretnék, amely megfelel azoknak is, akik nem ismerik el, vagy olyan államot képviselnek, a, amelyek nem ismerik el a Koszovó függetlenségét. Nagyon nagy háttérzaj van, érthetetlen, ami, amit a képviselő asszony mond. I think the Commission's got a point about starting with visa facilitation. Tehát eh, víza könnyítés és eh, tolonc megállapodás eh, erről kell tárgyalásokat folytatni, és utána jöhet a vízum könnyítés. Szerintem képesek vagyunk arra, hogy olyan megfogalmazást találjunk, amely jogilag is elfogadható, politikailag is elfogadható, és tükrözi mindazt, amiben egyébként egyetértünk, nevezetesen, hogy a nyugat-balkániak vízum nélkül jöhessenek ide. E, e, Schengen, Nagy-Britannia nem Schengen része, mondom az angol képviselőnek, így aztán ez nem is e, tartozik rájuk, és nincsen hatása rájuk, de hát miért is tudná ő ezt. E, tehát e, szerintem mi képesek leszünk megoldani ezt a kérdést. Itt most csak jogi problémákról van szó, és nem hiszem, hogy ne tudnánk megoldani ezt. Thank you. Final comment yeah. by yes, just to conclude, thank you. Köszönöm Latford asszonynak a az elmondottakat úgy tűnik, hogy mi egyetértésben vagyunk, de én itt a vita végén csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hasznos volt, hogy nagyon örülök annak, hogy hamas, hamarosan 2010. január 1-től nem kérünk többet vízumot Macedónia, Montenegro és Szerbia polgáraitól. A javaslatunk, amit mi e, benyújtottunk, az mindössze arról szól, hogy ugyanezt a lehetőséget adjuk meg Albániának és Boszniának is, azzal a feltétellel, hogy a bizottság által, az Európai Bizottság által felállított feltételeknek megfelelnek. Nem ingyen adjuk, meg kell dolgozniuk érte. Tehát ez egy politikai üzenet, és higgyék el, én magam is ebből a régióból származom, nagyon fontos eh, ezen két ország polgárai számára, ami Koszovót illeti, ott pedig mindössze annyit mondanék, hogy ott egy olyan megoldást kell találnunk, amely ezt a fekete lyukat valahogy a Balkánon ezt a helyzetet megoldja. Köszönöm, Fajan asszony. A október 7-e módosító benyújtásának határideje, a szavazás pedig október 15-én lesz. Remélhetőleg addigra minden meg, mindenben meg tudunk állapodni. Köszönöm az árnyék előadóknak, hogy az együttműködés érdekében majd megszövegezik a különböző kompromisszumokat. A bizottság még akar valamit mondani? Tényleg? Röviden. I will be laconic, eh? uh, Rövid leszek. Nagyon röviden próbálom meg összefoglalni. Még egyszer azt szeretném kifejteni, hogy az a tény, hogy az 539-es rendelet módosítását csak a balkáni országokra vonatkozóan kérték, ez jelzi a bizottság számára, hogy milyen politika jelentőséggel bír ez a térség, illetve hogy mennyire fontos számunkra a regionális összetartás, a regionális kohézió ezen a területen. Ami pedig a különbségtételt illeti, a szakbizottság képviselői kérték, kérdezték, hogy milyen előrelépések történtek Bosznia esetében. Ez nem kapcsolódik a biometrikus útlevelek helyzetéhez, hanem Bosznia értékelése más területekre épül, például a diszkrimináció ellenességet lehetnék megemlíteni. Azt hiszem, hogy egy fontos lépésre van itt szükség, ami pedig a határellenőrzéseket illeti, a határok irányítását, ezt még egyszer a helyszínen kell tisztázni, egy értékelést kell végrehajtani. Ez nem olyan helyzet, mint Szerbiában vagy Montenegróban, hogy három nap elegendő lenne, hanem itt egy valós értékelésre van szükség, amely több időt vesz igénybe Albánia és Bosznia esetében. Aztán az előadó említett valamit azon témákról, amelyekről már tegnap szó esett. A kis térség, nos, itt teljesen más a kontextus, mert igazából a parlamenti javaslat számunkra annyiban problematikus, hogy a végső döntés a vízumkötelezettség eltörlése szempontjából a bizottság kezdeményezésére kell, hogy épüljön. Nagyon kis államok, mikroállamok esetére nézve a bizottság egy javaslatot terjesztett elő 2006 végén, és ez a felülvizsgálat megtörtént, és ezt elfogadtuk, tehát a mikroállamokat a pozitív listára helyeztük. A feltétel az volt, hogy a vízummentességre vonatkozó közösségi megállapodáshoz csatlakozniuk kell, de erről a kérdésről megint csak nem a bizottság, hanem a tanács dönt. Tehát így azt hiszem, hogy némi jogi háttérinformációt kaptak. A tanács dönt arról, hogy a bizottság javaslata alapján a tárgyalásokkal mi történjék. Köszönöm szépen, ennyi lenne akkor egyenlőre, lezárjuk ezt a napirendi pontot, és áttérünk a 18-as napirendi pontra a büntető eljárásokban előforduló joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése. Itt a, az előadó Renate Weber jelentéstervezetének elfogadásáról van szó. Ő nincs most itt velünk, úgyhogy azt hiszem, Hannes Plesert asszony kap szót helyette. Elnézést kell kérjek, Renate Weber nevében, azért, hogy nem tudott itt lenni ma. Egészségügyi probléma miatt kórházba kellett mennie tegnap este. Jobban van már, de nem tudott eljönni ma. Egy konkrét megjegyzésem lenne a kettes kompromisszumra vonatkozóan. Az ALDE egyetért azzal, hogy a kényes adatokat különös körültekintéssel kell kezelni, ez ugye egyértelmű, és ezek megosztására csak akkor kell, hogy sor kerüljön, hogyha a folyó ügy folyamat szempontjából ez vonatkozó. Ez ugye a 18-as preambulum bekezdés első részében megtalálható, és éppen ezért egy teljes körű ö, tilalom, ahogyan az a kettes kompromisszumban szerepel, ez nem elfogadható, úgyhogy mi ellene szavaznánk. Ez csak a tájékoztatás véget szerettem volna megegyezni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig meghallgatjuk a svéd elnökség véleményét, vagy mégsem. Szavazunk akkor a jelentéstervezetről. Áttérjünk a szavazásra. Akkor próbáljuk meg. Nos, az ötös bekezdésről szavazunk. Mellette ki szavaz? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Négyes preambulum bekezdés. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hetes preambulkum megkezdés. Ellenőrizzük. Működik? Most működik? Most működik, vagy sem? nem működik. Akkor mit tehetünk? Mit tehetünk akkor, ha nem működik? Hm? Okay. How many? Hányan? Igen. Elfogadtuk, mondja az elnök. Mastella úr, ellene szavaztam. Elnézést, de az én szavazókártyám nem működik. Makovej, akkor ketten szavaztak már ellene, és még valaki. Egy párot hátul, az én kártyám sem működik tehát négyen szavaztak ellene, ami azt jelenti, hogy 19-en szavaztak ellene, 29-en mellette, tehát elfogadtuk. 8-as preambulum bekezdés. Amendment 2. Kettes módosítás. Mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, tehát ezt elfogadtuk. Hármas módosítás, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, négyes módosítás, mellette, igen mellette, és ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosítás, mellette, ellene, elfogadtuk. Tartózkodás, elnézést nem kérdeztem. Nincs tartózkodás, akkor elfogadtuk. Ötös módosítás, mellette, ellene, tartózkodás. Hát úgy tűnik, hogy ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. So, in favor, amendment, amendment. Nos, ötös módosítás mellette. Now the vote is... A szavazást megnyitom, lezárom. one member for ALDE is voting, is voting in favor and two members az ALDE-tól egy valaki mellette szavazott, a néppártól ketten, hogyha jól látom. Megismételjük a szavazást. Megismételjük akkor, kezdjük az egészet előről. Megnyitom a szavazást az ötös módosításról. Lezárom. Ellenőrizzük. Ki nem tudott szavazni? Elutasítottuk a módosítást. Egyes kompromisszum jön. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Szavazzanak, kérem. Megnyitom a szavazást.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 25-en mellette, 26-an ellene, de úgy tűnik, hogy az AD-tól és a népától egyel többen szavaztak. úgy tűnik, hogy amikor elektronikusan szavazunk, akkor a néppártól és az ALD-tól is egyel többen szavaznak. Így van? Így van, kérdezi az elnök. So it's been, it's been rejected. Elutasítottuk, a módosítást elutasítottuk. Hatos módosítás mellette ki van? Ellene? Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Tehát akkor a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es módosítás jön, mellette ki van. Ellene Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Hetes módosítás jön, mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Úgy tűnik, hogy igen, akkor ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Mellette ki van? Ellene. Elfogadtuk. Kilences Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazás. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ki van? Ellene. Elfogadtuk. Tizenegyes. Visszavonták. 25-ös jön, mellette ki van, ellene. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene. Elfogadtuk. 12-es. Nem, miért? kérdezi az elnök. Oka fogyottá vált. 13-as jön tehát, mellette ki van ellene. Elfogadtuk. 14-es. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 14-es módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 27-es mellette ellene elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 16 os jön. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as. Mellette. Ellene ellenőrizzük. 18-asról szavazunk elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 29-es mellette ellene Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást megnyitom a 29-es módosítóról. Lezárom. Elutasítottuk. Tizenkilences mellette, ellene. Elfogadtuk. 20-as, mellette, ellene, ellenőrizzük. 20-as. Szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. 21-es mellette ellene elfogadtuk. 30-as mellette ellene elfogadtuk. A záró szavazás következik elektronikusan. Szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom. It's been adopted. Elfogadtuk. Köszönöm.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 you want to... Point of order, Mr. Ügyrendi kérdés, Busutil úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném figyelmeztetni, hogy a kettes módosítás, illetve a hetes módosítás előtt hozzá fogok szólni. Let's proceed. That's, that's point number nine, yes, Mrs. Keller. Keller asszony, ügyrendi kérdés, igen, ügyrendi kérdésem van a költségvetési módosításról, ugyanis pontosításra van szükségem a kettes módosításnál. Ez az UNHCR és a Frontex közötti együttműködésről szól, és a módosító második részében nem egyértelmű, hogy kinek lehet hozzáférése melyik szervezet információjához. Tehát az ügynökségnek van-e hozzáférése a releváns információhoz? Mindannyian egyetérthetünk azzal, hogy a Frontexnek nem szabad átvennie mindegy UNHDR tevékenységet. Itt valamilyen pontosításra lesz szükségünk, ez az egyik, a második pedig megint csak világ egyértelműségre van szükség. A szóbeli módosítás ugyanennek a módosítónak a végén azt mondja, hogy eseti alapon kell ezt elvégezni. Hát tulajdonképpen ez volt az iránymutatásnak a szövege is. Ugyanakkor viszont azt is mondja, hogy ezt az együttműködést eseti alapon kell megvalósítani, de nem egyértelmű, hogy melyik esetről beszélünk hol vehet részt az enszervezete, hol nem. Ki dönti el, hogy milyen esetről van itt szó? Igen, értem, értem. Azt hiszem, hogy pontosan a hármas módosítóról szól ez, amit Buszotil úr is említett. Ha a hármas módosítót elfogadták, a kettes módosító, Tavares úr módosítója, csak az a rész, amely a megjegyzéseket tartalmazza, csak arról fogunk szavazni, kiegészítő szóbeli módosításként. Tehát kiegészítő szóbeli módosításként. Hármasról szavazunk, és annak eredményétől függően, a hármas módosító eredményétől függően Fogunk szavazni a kettesről, egy kiegészítéssel, szóbeli módosítással együtt. Um, so here, and the second point is on a case-by-case -case basis, this will be decided between yeah. the stakeholders. So who decides is the stakeholders. So if you could just come back maybe to her.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 kettes módosításnál, Tavares úr módosításánál, és úgy tűnik, hogy hogy az eseti alapról szóló döntést az érintett, az műveletekben résztvevő érintett felek fogják majd meghozni az erre vonatkozó döntést. Jöjjön akkor a szavazás, jelentés tervezet, költségvetés témájában. Ügyrendi kérdésed, asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy túl sok ember mászkál itt a teremben, és beszélgetnek a szavazás alatt, Kérem az embereket, hogy maradjanak csöndben, hát szeretnénk összpontosítani a szavazásra. Igen, önnek igaza van. Kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hármas. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, második rész, mellette, ellene, elfogadtuk. És buszotil úr parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Mielőtt a kettes módosítóról szavaznánk, elnök úr, szeretném elmondani, hogy a néppárt hajlandó támogatni ezt a módosító indítványt, feltéve, hogy ez kiegészíti a hármas módosítást, de ugyan ön is említette már, és akkor, ha az utolsó szavak, tehát az eseti alapon szavakat felváltják a szükség esetén szavak. Rui Tavares úr, parancsoljon. Egyetértek azzal, hogy ez egy kiegészítés, tehát ez a korábbi szöveget nem írja felül, de részenkénti szavazást kérnék a módosításról és a szükség esetén szavakról. Egyetértenek? Buszottil úr, egyetért ezzel? El tudja fogadni, rendben van, hát akkor így járunk el. Kettes módosítás mellette. Ellene. Szerintem az elég egyértelmű, hogy a szükség esetén szavakkal szavazzuk meg ezt a módosítást. Tehát akkor arról szavazunk, hogy szükség esetén. Keller asszony, ügyrendi kérdés. Csak ellenőrizzük, tehát akkor részenkénti szavazásról beszélünk, és ha a második részt nem fogadjuk el, akkor az activities szónál fejeződik be a mondat, ugye? És ott teszünk egy pontot. És akkor most a második részről szavazunk, a where necessary, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes módosítás, szóbeli módosítással. Mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. Ötös jön. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Buszútil úr. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt szavaznánk a hetesről, szeretnék egy szóbeli módosítást beterjeszteni. Ez pedig a következő szavakat tenni a zárójeles rész mögé, a következő mondatot tennénk be. Existing legislative provisions and initiatives set up by member states. And then the paragraph continues. És ezután pedig folytatódna a bekezdés, ez lenne szóbeli módosításom. Tehát akkor elfogadják-e Buszottil úr szóbeli módosítását, Jakolino úr? Támogatom ezt a módosító indítványt. Úgy gondoltuk, hogy ez teljesen jó megfogalmazás volt, hasznosnak találtuk kiemelni ezt a szövegrészt, figyelembe véve a tagállamok pozitív tapasztalatait. egyes tagállamok különböző kül- ö, valóságokat tapasztalhattak meg, különböző tapasztalatokkal rendelkeznek. Mi Olaszországban egy egységes alapot hoztunk létre az igazságszolgáltatás számára, itt pedig a szervezett bűnözés elleni küzdelemtől több mint 4 milliárd eurót vettek el, és 839 milliót vettek el a mafiózó tevékenységektől. Tehát itt a tagállamok nemzeti jogszabályaira utalunk, szerintem ez nagyon hasznos. Thank you, Chairman. Could I just ask... Köszönöm, elnök úr. Kollégámat, Buszúttil urat szeretnék fel, szeretném megkérni, hogy olvassa fel még egyszer a szóbeli módosítást. Shall I do so, Mr. Chairman? Okay. Thank you. So, yes, please, Mr. The, the, the proposed oral amendment. Tehát a javasolt szóbeli módosítás a zárójel után következne, és így hangzik. To existing legislative provisions and initiatives set up by member states. Thank you. Köszönöm, ennyi lenne. Köszönöm, nagyon hálás vagyok. Világos akkor minden képviselő számára. Jöjjön a szavazás akkor. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Záró szavazás következik a véleménytervezetről. Ki van mellette? Bocsánat, elektronikus szavazás. Elektronikus szavazás következik. Megnyitjuk a szavazást. Lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. 39 mellette 3 ellenszavazat. Megszavaztuk, köszönöm. asunto de los, de los acuerdos, de los acuerdos. Eh. ¿Eh? each one. Then one. Then one. Then six. No. There are six different. Okay. Options.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 Akkor menjünk tovább. Most tömbben fogunk szavazni, eh, és ebben a blogban olyan megállapodások szerepelnek, amelyek eh, köttetnek egyfelől eh, az európai közösség, másfelől pedig a törpe államok között Mauritius, Barbados, Szent Kitts és Nevis, Antigua, és Barbuda, valamint a Bahamák, illetve a Seychelles szigetek. E, tehát mindegyikről külön szavazunk, a, először a, e, először a, a jelentés tervezetről, majd utána egy végszavazás következik. Tehát a 20-as jön, e, az EK és Mauríciós közötti rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alól mentességről szóló megállapodás. Először elektronikusan szavazunk, géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es pont. Az EK és Barbados közötti a rövidtávú tartózkodásra jogosító bocsánat, elmaradt a végszavazás. Végszavazás elmaradt, tehát az előzőről van szó, a 20-asról, a Mauritiusról. E, megnyitom a szavazást. Végszavazás. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 20 22-es, ugyanez a módszer. De miért? Draft report, electronic vote, the vote is open. A jelentés tervezetről szavazunk. Géppel megnyitom. Lezárom a szavazást. Végszavazás következik ugyanerről a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-as Bahamák. A jelentés tervezetről szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. És akkor jön a végszavazás. Megnyitom. Lezárom. Köszönöm. 24-es. Antigua és Barbuda. Először a jelentéstervezet. Megnyitom. Lezárom a szavazást. És most pedig végszavazás következik. Megnyitom. Lezárom. És akkor most elfogadtuk az egész csomagot. Seychelles kimaradt. A Seychelles szigetek kimaradtak. Nem vettem észre. Megnyitom a szavazást, lezárom. Ez. Elfogadtuk, és akkor a végszavazás következik. Megnyitom. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk. Megköszönjük Buszuti úrnak a munkáját, önöknek pedig a szavazást. Point, point 26. 26-os pont következik. Szent Kitts and Nevis, still St. Kitts. Szent Kitts and Nevis, arról szavaztunk. Az egész csomagról szavaztunk. Bermudáról, Seychelről. Nem szavaztunk a 22-esről, Szent Kitts és Nevis? Akkor visszakér, visszatérünk a 22-esre, Szent Kitts és Nevis. A jelentésről szavazunk, a jelentés tervezetről. Megnyitom, lezárom. És a végszavazás következik. Megnyitom. Lezárom. It has really been adapted. Na most aztán nagyon elfogadtuk. Buszutil úr összes tervezetét. Megyünk tovább a 26-os napi rendi pont. Közös vita az Emberi Jogi Albizottság tagjaival. Eszmecsere az Alapjogi Ügynökség igazgatójával. Tehát először is üdvözöljük az Emberi Jogi Albizottság tagjait és elnökét, Hautala asszonyt, és üdvözöljük Morten Kierumot, aki az alapjogi ügynökség igazgatója Bécsben, és akivel mi folyamatos kapcsolatban állunk. Azt javasoljuk, hogy a két bizottság felváltva tegyen föl kérdést, a két bizottság tagjai, bár vannak átfedések, vannak köztünk olyanok, akik mind a kettőnek tagjai. Autala asszony, üdvözlöm, és ennek az eszmecserének átadom az elnökségét, de mielőtt Mortum, mortem Kierum következne, aki egy rövid bevezető beszédet tart, és bemutatja magát, valamint az alapjogi ügynökséget, illetve most én bemutatnám az alap a Libe bizottság tagjainak, főleg az új tagoknak, és beszél arról, hogy a stokholmi programmal kapcsolatban hogyan készül fel az ügynökség. Először tehát Morten Kierum. Ki, üdvözlöm Önt, Öné lesz a szó először, és Kautala asszony pedig az elnök szerepet fogja ellátni. Chairman, thank you very much. Distinguished members of European... Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek a két bizottság közös vitájában. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt beszélhetek a parlament megalakulását követően így gyorsan, és már előre örülök a következő öt év együttműködésének. Az Európai Parlament, mint önök is tudják, mindig az emberi jogok élharcosa volt az EU-n belül is és kívül is 1977 óta, amikor is az első deklarációt elfogadta a témában. Több száz eh, állásfoglalásban, több száz parlamenti képviselő fejezte ki aggodalmát komoly emberi jogi kérdésekben az Európai Unión belül és kívül is. Vannak kihívások nem csak az unión kívül, hanem a 27 tagállamok keretein, illetve határain belül is, és ez a feladata az alapjogi ügynökségnek. Néhányat csak felvillantva, mert kevés az idő, a rasszizmus, xenofóbia, intolerancia, iszlamofóbia, antiszemitizmus, társadalmi kirekesztése a romáknak, és eh, a személyes adatok eh, cseréje, illetve védelme, homofóbia, fogyatékosok megkülönböztetése, a jogi eljárásokhoz való hozzájutás, gyermekbántalmazás, menekültekkel való bánásmód. Tehát ezek a témák, és ezek is csak kiragadva, ezek azok a hívások, amelyekkel foglalkoznunk kell. És sajnálatos, és hát ezek a témák fordulnak elő a több éves kerettervében is, az ügynökségnek, amely a jelenlegi 2012-ig tart. Ezeket mi nyilvánosságra hozzuk, ezeket a, a cselekvési terveket. Számos említett területen az Európai Unió hozott jogszabályokat, különböző szintű jogszabályokat. Az Euróbarométer felmérésekből tudjuk, hogy az európaiak 75%-a azt szeretné, ha az Európai Unió nagyobb szerepet játszana az alapjogok előmozdításában. Hogy meg tudjunk felelni eznek az elvárásnak, az EU válaszának hatékonyságát növelnünk kell, megerősítenünk kell. Önök pedig, mint költségvetési testület, illetve döntéshozók, illetve jogalkotók ebben nagy szerepet játszanak és fognak játszani. Hogy hadd beszéljek most az ügynökség főbb feladatairól. Mit is csinálunk? Mi Bécsben 2007 márciusában alapítottak meg bennünket, mi vagyunk az egyik legújabb és legügynökség. Mit tudunk önöknek nyújtani? Három dolgot. EU szinten összehasonlító adatokat tudunk összegyűjteni alapjogi témákról. Ez lehetővé teszi önöknek, hogy a létező, a hatályos eh, jogszabályok hatásairól tájékozódjanak. Emellett független szakértői véleményeket tudunk adni alapjogi problémákról. Ez segít önöknek abban, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol szükség van intézkedésekre. Emellett eh, eszközöket eh, teremtünk, amelyek segítségével a tudatosságot lehet az európaiak körében növelni, mert a legjobb lépések is korlátozott hatásúak, hogyha az európaiak nem tudják, hogyan éljenek jogaikkal és hogyan alkalmazzák ezeket a e, jogokat. Nos, a küldetésünk tehát az, hogy tanácsokkal lássuk el az EU-t és a tagállamokat olyan kérdésekről, amelyek érintik az Európai Unió polgárait. Hozzáadott érték az az, hogy az alapvető jogok érvényesüléséről nem rendelkeztünk eddig kellő ismeretekkel. Noha a normatív intézkedések helyben, helyen vannak, megvannak, egy információs deficit volt megfigyelhető, és az ügynökség itt tud szerepet játszani, azonosítani, hogy hol van ez a deficit. Például láttuk, hogy a diszkrimináció ellenes jogalkotás önmagában nem fogja megoldani ezt a problémát. Az ügynökség egy hatalmas felmérés adatait közölte a közelmúltban, kisebbségek körében végeztük ezt. Euromidész eh, eh, felmérés, amely mind a 27 tagállamot érintette, és ott kisebbségekkel és bevándorlókkal beszélgettünk eh, a diszkriminációról. Évvégén jelenik meg a teljes jelentés december 10-én az Emberi Jogok napján. Azt mutatja a felmérés, hogy továbbra is van viktimizáció és diszkrimináció, amelyre nem derül fény Hadd adjak egy példát. A romák fele érzi úgy, hogy érezte úgy, hogy az elmúlt 12 hónapban diszkriminálták. És összességében évi 11 diszkriminatív incidensről számolnak be. És ehhez képest önök is tudják, hogy ennek a diszkriminációnak csak a nagyon keveset ezek közül, az incidensek közül jelentenek a különböző hatóságoknak. Ugyanezt figyeltük meg a homofóbiával kapcsolatban, a, amikor jelentést írtunk erről a témáról. Diszkrimináció létezik, de azt nem jelentik az illetékes hatóságoknak. A homofóbia jelentést a parlament kérésére készítettük el. Ez a kisebbségi felmérés, illetve a homofóbia jelentés is azt mutatják, hogy az, a kisebbségek rendkívül keveset tudnak arról, hogy milyen jogi eszközök állnak rendelkezésükre, hogy felvegyék a harcot a, akár a támadásokkal, akár a diszkriminációval szemben. Mintegy 80%-a egy olyan szervezetet sem ismer, az érintettek 80% egy olyan szervezetet sem ismer, vagy nem mer ahhoz fordulni, amelyek segíthetnének. De se a rendőrséghez, se egyéb intézményekhez. Az rámutat annak a fontosságára, hogy további erőforrásokra van szükség, illetve oda kell figyelni a figyelemfelhívásra is, és arra, hogy hogyan valósulnak meg ezek a jogok. A kutatások során a svéd elnökség lehetőséget adott számunkra, hogy a jövőbeni stokholmi programról, tehát a jövő szóló stokholmi programról is véleményt alkossunk. Ez a program a külös, a belés igazságügy területén eh, a legrelevánsabb problémákkal foglalkozik, illetve a az alapvető jogok védelmével. Fontos, hogy a hivatalba lépő új Európai Bizottság az európai jogi vonatkozásaira is odafigyeljen. A stokholmi programot már remélhetőleg a Lisszaboni szerződés alatt fogják bevezetni, amely az alapvető jogoknak nagyobb szerepet ad. Ott ugyanis lesz egy jogi kötőerővel rendelkező karta, illetve az ENSZ vonatkozó szervezetébe belép az EU, mint testület, és javul az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Na most, ezen új jogi keret közepette nem csak szükséges, hanem természetes lesz az, hogy az alapjogi kérdéseket minden jogalkotási anyagnál figyelembe vegyék, és ott mainstreameljék. Az alapjogi ügynökség arra számít, hogy bevonják ebbe a munkába. Mielőtt befejezném, hadd említsem, hogy az ügynökségünk szorosan együtt működik az alapjogi területen tevékenykedő többi szervezettel, különösen az Európa Tanácssal, a nemzeti szinten pedig a nemzeti esélyegyenlőségi eh, szervezetekkel és eh, kormányhivatalokkal. Emellett eh, kiépítünk együttműködést az Eurofonttal, a Frontex-el és egyéb európai intézményekkel, mint az új nemek közti esélyegyenlőséggel foglalkozó ügynökség olyan, olyan jövőt szeretnénk, ahol az alapvető jogok érvényesítése nem egy administratív gyakorlat, hanem olyasmi, amivel komolyan foglalkoznak. Egy szakértői testület, mint a mi ügynökségünk segíthet eh, az EU-nak és a tagállamoknak, hogy minden európai politikai területen figyelembe vegyék az alapjogi vonatkozásokat, és betartsák a kartának a eh, rendelkezéseit. Őszintén remélem, hogy az önök két bizottsága élharcosa lesz ennek a folyamatnak, és biztosítatom önöket, hogy ügynökségünk támogatja majd önöket adatokkal, bizonyítékokkal, hogy az alapjogi dimenziót az EU jogalkotás középpontjába emeljék. És remélem, hogy üdvözölhetjük Önöket a Bécsi Ügynökség székházában is. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Hautala asszonyt hallgatjuk meg, azt követően pedig azon képviselőket, akik jelentkeztek, és megnyitjuk majd a vitát. Először is Hautala asszony a szó. Köszönöm szépen, López Aguilar úr, nagyon örülök annak, hogy megtartjuk ezt a közös vitát. Az igazgató úr már járt nálunk az előző ciklusban, amikor Flotr asszony volt az Emberjogi Albizottság elnöke, Nos, ami az Emberi Jogi Albizottságot illeti, nagyon üdvözlendő számunkra ez a megközelítés az emberi jogokkal kapcsolatosan. Volna egy kérdésem. A külső és a belső emberi jogi dimenzió közti határon, itt ugye beleértjük az emberi jogokat, ami határ, mi hatáskörünk ugye elsősorban a külső dimenzióra vonatkozik, hogyan gond, az önvéleménye szerint az Európai Unió hogyan tudna javítani a helyzeten belső szinten, az emberi jogok területén, annak érdekében, hogy harmadik országok irányába is meggyőzőbben léphessünk fel. Olyan országokra gondolok, amelyekkel kereskedelmi és együttműködési tárgyalásokat folytatunk. Végezetül pedig azt szeretném kérdezni, hogy véleménye szerint vannak-e aggályos területek, amelyeken az Európai Unió harmadik országok részéről több bírálatot kap, azért, mert nem tesz eleget a saját maga által vállalt kötelezettségeknek. És végezetül, ha lehetséges, akkor szeretném meghívni önt az Emberi Jogi Albizottság ülésére, amikor az, az Európa Tanács emberi jogi biztosa is eljön hozzánk Strasbourgban, tehát az albizottságunk részéről szeretném, hogyha szoros lenne önnel az együttműködés, ugyanis tudjuk, hogy munkáinak nagy része persze a Libe szakbizottság hatáskörébe tartozik. Köszönöm. Mikrofon. Néhány képviselő jelentkezett. Hannis Plasert asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Joggal említette, hogy történtek előrelépések az alapvető jogok betartása területén, de azt is megemlítette, hogy a gyakorlati megvalósítás területén még nagyon sokat tennivaló. Ezért szeretném azt kérdezni öntől, hogy úgy gondolja-e, hogy az Európai Bizottság a rendelkezésére álló eszközt megfelelő módon felhasználja annak érdekében, hogy a tagállamok alapjogi kötelezettségeinek eleget tegyenek. Az a benyomásom, hogy szabálysértési eljárásokat gyakrabban lehetne felhasználni, hogyha az Unióban sértik az alapvető jogokat. És valóban joggal említette a homofóbiáról szóló jelentést, amelyet készítettünk. A bizottságot kérdeztem egy ideje arról, hogy véleménye szerint az ilyen problémákra való tekintettel nem kellene évente ilyenfajta jelentést elkészíteni. Kitűnőnek találták ugyanaz az ötletet, de végeredményben azt nyilatkozták, hogy ezt a döntést magunknak kell meghoznunk. Ezért szeretném tudni, hogy készen áll-e arra, hogy évente készítsen ilyen jelentést. Elnök, kérnék mindenkit, hogy röviden fogalmazzon, hiszen fél egykor véget kell vetnünk a délelőtti ülésnek akkor egy szünetet kell tartanunk a délutáni ülés előtt. Jó páran jelentkeztek, úgyhogy mindenkit kérnék arra, hogy röviden beszéljen. Maximum két perces felszólalási időt tudunk biztosítani. Gál asszony következik. Nagyon örvendek annak, hogy az ügynökség igazgatóját hallgathattam Ezen ügynökség létrehozásáért szóló jelentés előadója voltam, és küzdöttünk az ügynökség létrejöttéért, és nagyon örülök annak, hogy megtaláltuk az együttműködés módját. Ezért büszke is vagyok, büszke vagyok arra, hogy létrejött ez az ügynökség, illetve örülök annak a munkának, amelyet elvégez, és személy szerint gratulálok önnek az ügynökségen belüli feladatához. Némileg problémás számomra az, hogy az alapvető jogok kérdése milyen kezelést kap az Európai Unióban, illetve az ügynökségben. Ezért szeretném felvetni ezt a problémát, hiszen ez napi szinten felmerül most már úgy tűnik, mintha kettős mércével mérnénk. Vannak ugye konkrét esetek, diszkriminációs esetek, amelyekkel nagyon komolyan foglalkozunk. Vannak jelentések, készülnek állásfoglalások a parlamentben, és én ugye elfogadom azt, hogy oda kell figyelni, felügyelni kell a diszkriminációval kapcsolatos eseteket, ugyanakkor vannak másfajta diszkriminációs esetek, amelyeket ugyanígy lehetne kezelni, ugyan ezen elvek alapján. Ezek érzékeny esetek, ugyanakkor nem foglalkozunk velük, nem érintjük őket, és nem hajlandóak ezen kérdésekkel foglalkozni. Ön említette például a kisebbségek helyzetét. A közelmúltban elfogadtunk jogszabályt erről, hatályos ugye a jogszabály például Szlovákiában a nyelvtörvény, amely diszkriminálja a kisebbségeket, és ez egyértelműen a diszkrimináció példája. Ugyanakkor nem történt ezzel szemben fellépés. Azt szeretném tudni, hogy hogyan vélekedik ezen kérdésekről, mert sokan úgy gondoljuk, hogy ez így nem folytatódhat, ennek véget kell vetni, és le kell szögezni, hogy igen, minden egyes diszkriminációs ügy egyformán fontos és ugyanazon a szinten kell éppen ezért foglalkozni velük. Elnök, több mint 20 képviselő jelentkezett, ugyanakkor nincs több mint 20 percünk, éppen ezért arra kérnék mindenkit, hogy röviden fogalmazzon, és most már többen nem jelentkezhetnek. Flott asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt igazgató úr, nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk. Mindig nagy örömünkre szolgál, amikor hallgathatjuk a tájékoztatását az ügynökség tevékenységéről. Természetesen az emberi jogokkal kapcsolatos függetlenségre, objektivitásra mindig szükség van, hogy az Európai Unióban a standardokat javíthassuk. Főleg igaz ez a bevándorlás területére, amely a stokholmi program jelentős része. Nagyon örülök azon dokumentumoknak is, amelyeket eljuttatott hozzánk. Egy egyszerű kérdésem volna. Azon módosítások, amelyeket beterjesztett a szolidaritás és a védelem témájában, ezekkel kapcsolatosan készülnek majd jelentések, például ami a visszafogadási egyezmény végrehajtását illeti, és tervezik azt is, hogy ezen visszatérítés esetén az bevándorlók alapjogait külön kiemelik. Aztán ott van például a Dublini megállapodás. Ez gyakran abszurd helyzeteket idéz elő, hiszen elkép, ez elképzelhető, hogy az emberek nem is szerepelnek az adatbázisban, és vannak emberek, akiket vissza küldenek olyan országokba, ahol nagyon komoly nehézségeknek vannak kitéve. Én úgy vélem, hogy ilyen esetekben mindenképpen jelentést kellene készíteni az ügynökségnek, és nagyon örülnék annak, hogyha a jövőben ezzel a kérdéssel kapcsolatban jobban tájékoztatna bennünket. Hanuk asszony, köszönöm. Elnök úr, szeretném azt folytatni, amit Gál Kinga is megemlített, némileg más megközelítést alkalmaznék, ami a az emberi jogi problémák belső, uniós és külső dimenzióját illeti. Ha például összehasonlítunk emberi jogi jelentéseket a korábbi időszakból, eseti alapon országonként beszélünk, ugye különböző országonként. Az Európai Unión belüli jelentést ugye a LIBE szakbizottság készítette, tehát Katáni úr megemlítünk különböző országokat ebben a jelentésben, mert máskülönben ugye azt említik, hogy a parlament nem fog jóváhagyni ilyen jelentéseket. Ez pedig egy probléma. Kierum úr, szeretném folytatni a vitát arról, hogy ezt hogyan lehetne, hogyan lehetne ezen felül emelkedni. Amikor az Európai parlament ezzel kapcsolatos kérdést tett fel, akkor ön azt jelezte, hogy nem tartozik hatáskörébe. De áprilisban szintén megfogalmaztunk egy, jelent, egy petíciós jelentést a tavalyi évre vonatkozóan, ez pedig az alapvető jogok megsértésére vonatkozott. Lehet, hogy az ön ügynöksége ezt tanulmányozhatná, és szakértői véleményt fogalmazhatna meg, értékelést erről. Köszönöm szépen, Moraes úr. Köszönöm, elnök úr. Gál és Stanuka asszony felvetették azt a kérdést, hogy amikor döntések születnek és vélemények készülnek, ez a plenáris ülésen is szinte állandóan felmerül. Nem irigylem azt, amikor ki kell választani az érintett országokat, de a bevezetése elején említette, hogy van diszkrimináció ellenes jogszabály, például, például a foglalkoztatási irányelvben 2000-ből származik egy másik irányelv, ezeket a tagállamok átültették, sőt egy gyakorlati kódex is létezik, és ezáltal a diszkrimináció ellenességet a különböző jogszabályokban a különböző szakterületeken meg akarjuk valósítani. Ugyanakkor nagyon kevés ügynökség, például rendőri ügynökségek, ilyenek nem léteznek jó néhány országban, és a tagállamok jelezték a bizottság irányába, hogy a diszkriminációs ellenes jogszabályokat átültetik. De van egyfajta átültetési deficit, és mennyire tudnak önök határozottan fellépni? Tudom, hogy fiatal még az ügynökség, de milyen messzire tudnak elmenni? Hiszen a bizottság eljárást kezdeményezett, de vannak eljárások, amelyek nem hatékonyak, nem működnek. Van, ahol a szubszidiaritást helyezik előtérbe, hogy az ilyenfajta diszkriminációs jogszabályokat ne kelljen átültetni a nemzeti jogba. Egy egyszerű kérdést akartam feltenni. Azt szeretném tudni, hogy az ügynökség szerepét ön hol látja ezen probléma esetében. Köszönöm, Fanhek úr. Mr. Klaes, then. Mr. úr. Köszönöm, elnök úr. Igen, Van Heck úr a kollégám egy másik szakbizottságból. Nos, itt van ugye velünk az igazgató úr, és ezért szeretnék élni a lehetőséggel, és néhány megjegyzést tenni arra vonatkozóan, hogy ezen éves jelentés hogyan készül. Az ügynökség munkáját nyomon követem, és szoros figyelemmel követem azt is, hogy hogyan készülnek ezek a jelentések. Azt szeretném tudni, hogy nem lehetséges olyan kifejezéseket, mint rasszizmus vagy diszkrimináció, ezeket konkrétabban meghatározni, mert a legutóbbi éves jelentésekben a rasszizmus fejezet, illetve a diszkrimináció fejezet alatt olyan eseteket is említenek, amelyek bizonyos tagállamokban például ugye a felkendőket betiltják, vagy bármilyen fajta viseletet. Ez nem feltétlenül kapcsolódik a rasszizmushoz. Ugyanakkor ebben az éves jelentésben azt a benyomást keltik, mintha itt egy óriási problémánk lenne a rasszizmussal és a diszkriminációval, még akkor is, hogyha ez nem mindig felel meg az igazságnak. Éppen ezért arra szeretném kérni hogy az ilyen kérdéseket óvatosabban kezelje, és ne keltsék azt a benyomást, hogy mindent egy kalap alá lehet venni, mintha ezek a diszkrimináció komoly példái lennének. Köszönöm, Sógor úr. Gákinga már említette, és én is csak aláhúzhatom, hogy aggodalommal tölt el bennünket Romániában is a szélsőséges erők felbátorodva a szlovák nyelvtörvénytől és a magyar köztársasági elnök Szlovákiába való beutazásának az akadályoztatásától, hát most már a kétnyelvű feliratokat is kezdik lefesteni, és az előttem levő kollégák mind megemlítették, amit én el szeretném mondani, csak egyetlen egy kérdésem maradt már. Nem gondolják, hogy új, régi tagállamok, EU-n kívüli emberjogi kérdésekben jó lenne, hogyha volna az uniónak egy egységes hagyományos nemzeti kisebbségeket, bevándorlókat, romákat, állampolgárság nélküli kisebbségeket védő kisebbségi kerettörvény nagymértékben elősegítené az önök munkáját is talán nem kellene hosszú jelentéseket írnak az emberi jogok megsértéséről. Tehát, hogy hogyan látják önök, elősegíteni ez az emberi jogok tiszteletben tartását az unió területén hiszen mi a kisebbségi munkacsoportban ezt már az előző mandátumban is szorgalmaztuk, sajnos pont a két nagy frakció vezetőinek, tagjainak az ellenvetésén akadt fent ez a javaslat. Köszönöm. Mikrofont az elnök úrnak. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én mindkét szakbizottságnak vagyok a képviselője, úgyhogy nagyon örülök ennek a közös találkozónak. Két megjegyzésem lenne, és egy kérdésem is. A főigazgató úrhoz mondanám, számos ügynökséget megemlített, olyan ügynökségeket, amelyekkel együttműködnek, azonban a Dublini alapítványt nem láttam ezek között, ennek a feladata a munka és életkörülmények javítása. Az alapítvány egy széles körű kutatást végzett a helyi hatóságok és a migráns közösségek együttműködésével, és vizsgálták az európai polgárokat, beleértve nyugati és keleti tagállamokat. Én magam a keleti tagállamokkal inkább tisztában vagyok. Nagyon érdekes volt egyébként ez a kutatás. A következő pedig az emberi jogok helyzetét illeti az Európai Unión kívül. És ott van Belarus kérdése, amelyik a legközelebbi szomszédunk, egy olyan ország, amelyet a keleti partnerségbe meghívtunk, azonban egyik az utolsó európai országoknak, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat, ahol az embereket civil tevékenységük miatt letartóztatják, és az Amnesty International ezeket az embereket gondolkodási véleményük alapján bebörtönzött személyeknek ismeri el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Járóka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani munkájáért és hozzászólásáért. Főként pedig, amikor megjegyzést tett a roma emberek helyzetére. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet volt, és nagyon fontos tényezőket említett. Az egyik kérdés, amelyet szerettem volna feltenni Morajsz úr kérdésével kapcsolatos, döbbenetes döbbenettel láttam, hogy amikor az irányelvek végrehajtásáról van szó, a legutolsó kutatásoknál azt látom, hogy teljesen szisztematikus eh, etnikai alapú szegregáció tapasztalható, főként a posztkommunista országokban. Tulajdonképpen ugyanezt a kérdést szeretném feltenni, hogy melyek a legutolsóbb végső eszközeink, amelyel felléphetünk ez ellen, ugyanis az EU-n kívül tudjuk, hogy az emberi jogi jogsértések hogyan lépjünk fel, és ami pedig a gazdasági válságot illeti, az önök intézménye milyen mértékben tudja megérteni, hogy a gazdasági válság milyen feszültségeket okoz az egyes etnikai csoportokban? Köszönöm szépen. Hm. Köszönöm. Tőkés úr következik. Igazgató úr, gratulálok a munkájához, Gál Kinga asszonynak és az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, hogy létrejött ez a nagyon fontos ügynökség, ugyanis én abból indulok ki, hogy a külső hautala asszonyhoz kapcsolódva, hogy mi sokszor a külső harmadik országok problémáival intenzven foglalkozunk de közben elfelejtődik az emberi jogok a kisebbségi jogok a nyelvi jogok ellenőrzése az európai unión belül sokszor kettős mércével mérünk az ujgurokról könnyebb beszélni az európai unióban az európai parlamentben mint mondjuk a romániai csángókról székelyekről vagy a szlovákiai magyarokról ezen változtatni kellene a vallási jogok a nyelvi jogok a kisebbségi jogok területére gondolok például a szlovákiai vagy a romániai magyarok nem használhatják istentiszteletükön az anyanyelvüket nem hallgathatják a prédikációt vagy korlátozottan hallgathatják az igehirdetést szükség volna az emberi jogi biztosra vagy kisebbségi biztosnak a tisztségére az európai bizottságban. kérjük hogy önök is járuljanak hozzá ehhez. Mrs. Köszönöm, Morvai asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek. A vitának az elejét sajnos nem tudtam élvezni, mert egy másik bizottságban voltam. Szeretném tudni, hogy a magyar országi emberi jogi válság, amely már három éve zajlik, napirenden szerepele az önök ügynökségében. Talán tudják, hogy 2006-ban, 2006 őszén tömeges rendőri brutalitás történt Budapesten, 14 embert szemellőttek, több száz letartóztatás történt, és az egyik esemény, amely megkezdte ezt, a Fidesz nevű párt felvonulásán történt. Az ügynökségben itt van a szakbizottságokban itt van Gál Kinga, aki a Fidesznek a képviselője, tehát ez csupán a kiinduló pont volt, és az elmúlt három évben pedig a civil és politikai jogokat, a polgári és politikai jogokat rendszeresen, tömegesen, súlyosan megsértették. Ez ezt az ombudsman is megállapította Magyarországon. Számos bírói ítéletben is megállapították ezt illetve a független tanács, amely az e- rendőrség elleni panaszokkal foglalkozott, szintén foglalkozott ezzel. Szerintem az önök ügynöksége egyszerűen nem lehet hiteles, hogyha szemet húny tényleges, tömeges, súlyos emberi jogi jogsértések felett, amelyek egy Európai Uniós tagállamban zajlanak, és mélyen szégyellem magam, hogy a magyar kormány egyik tagja, aki akkor is a magyar kormány tagja volt, amikor tömeges rendőrségi brutalitásokat kellett elszenvedni, ő pedig most a Libe szakbizottságban az egyik alelnök, én ezt szégyen teljesnek tartom, és az európai szavazókat pedig ezen, felhívom arra, hogy ezen szégyen ellen fellépjenek. Köszönöm szépen. Mikrofont az elnök úrnak. Köszönöm, elnök úr. Igazgató úr, üdvözlöm Önt itt a bizottságunkban, és e, örülök annak, hogy meghallgathattuk Önt. Különösen azért örülök, ennek, mert én most új képviselő vagyok az Európai Parlamentben. Az első kérdésem a gazdasági és szociális válságra vonatkozik, amely nagy hatással van az EU számos tagállamára. Az ügynökség elemezte-e már, hogy ez a válság milyen módon befolyásolja az emberi jogok helyzetét, illetve milyen trendek figyelhetők meg különböző Európai Uniós tagállamokban. Másik dolog az, hogy ön a jelentésében, önök a jelentésükben azt írják, hogy az emberek nem is tudnak arról, hogy milyen szervezetekhez, milyen testületekhez, akár hatóságokhoz fordulhatnak, ha sérülnek az emberi jogaik vagy alapvető jogaik. Mondta, hogy 80% az embereknek nem rendelkezik ezzel az információval. Hogyan lehet tudatosítani eh, a megoldásokat? Mert a szenvedés egyik oka eh, az, hogy azt se tudják az emberek, hogy hova fordulhatnak. Jerom úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, much do I have? Half an hour? Or... Fél órán van, vagy mennyi? Röviden fogok, röviden fogok uh, uh, válaszolni a kérdésekre. Sajnos nem tudok éppen ezért minden kérdésre kitérni és részleteiben menően válaszolni, mert lejár a bizottság ülésének uh, ideje. Először is foglalkoznék azzal a kérdéscsoporttal, amely az unió külső és belső tevékenységével foglalkozik, a külső és belső eh, dimenzióval. Hadd mondjam el, hogy a mi ügynökségünk az a 27 tagállammal foglalkozik. Nincsen mandátumunk arra, hogy a külkapcsolatokkal vagy azokban az emberi jogok szerepével foglalkozzunk mint ahogy Hautala eh, eh, elnökasszony is mondta, természetesen szorosan összekapcsolódik az, hogy a 27 tagállam a saját területén mit tud felmutatni emberi jogok területén, és hogy ennek mi a látszatja a, a külvilág felé. Az egyik terület, ahol az Unió és a tagállamok tényleg példát mutathatnak, bár van lehetőség fejlődésre, az az, hogy bevalljuk, hogy vannak problémáink. Ilyen, ilyen elismeréssel létező hibáknak a világ számos területén nem létezik. A másik dolog, mi megpróbáljuk a rendszert úgy is javítani, hogy nemzeti szinten hatóságokat, esélyegyenlőségi hatóságokat állítunk fel, és emellett itt van az EU szinten az ügynökség, illetve az Európa Tanács. Tehát van egy mechanizmus, amely révén az Európai Unió és Európa kitűnik a világ többi térségei között. Tehát itt egy erős sajátosságról van szó. Egy másik kérdéskör azzal foglalkozott, hogy van egy, egy megvalósítási deficit, vagy végrehajtási deficit, van egy, tehát vannak jogszabályok, már ott is vannak esetleg rések, bizonyos dolgokra nincsenek megfelelő jogszabályok, de a létező jogszabályok végrehajtása sem megfelelő. És mi vagyunk az az ügynökség, amelyiknek az a feladata, hogy mélyebbre ásson, mint sem csak az azonosítása ezeknek a problémáknak, a végrehajtási problémáknak. Mi mélyebbre ásunk, és megpróbáljuk megtudni, hogy miért létezik romák elleni diszkrimináció, iszlamofóbia és egyéb rasszizm, rasszizmus és egyéb problémák. E, tehát mélyebben próbáljuk megvizsgálni ezeket a kérdéseket, e, hogyan lehet e, ezeknek az orvoslására módszereket találni hogyan lehet segíteni azon, hogy az emberek nem mernek rendőrhöz fordulni, és nem, mernek, nem merik felkeresni azokat az intézményeket és hatóságokat, amelyeket erre a célra állítottunk fel. Remélhetőleg ez a tudás, ez majd felhalmozódik az idők során, és hogy mit kezdünk majd ezzel a tudással, az, az, az majd eldől minden esetre úgy kezdtük ezt, hogy együttműködtünk a nemzeti szinten létező hatóságokkal, hálózatokat alakítottunk, és felvettük a kapcsolatot hatóságokkal, és megpróbáljuk a lehető legalacsonyabb szintre szorítani a különböző diszkriminatív jelenségeket, nem csak a kisebbségekkel, az etnikai kisebbségekkel, hanem mondjuk a szexuális kisebbségekkel szemben is tehát mélyebbre ásunk itt a mechanizmusok között, mint esetleg más szervezetek. És természetesen kialakítunk egy módszertant arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a, a feladatokat ugyanis az emberi jogok területén egyfajta impressionisztikus jogalkotás folyik, tehát tudjuk, hogy valami, valami gond van, és erre valamilyen megoldást kívánunk találni, de a jogalkotási munkának szilárd alapokon kell nyugodnia. Ami a kisebbségi kérdést illeti, először is had mondjam el, hogy mi nem a diszkriminációval foglalkozunk elsősorban, Eh, ha a nemzeti kisebbségekkel is foglalkoznunk kell, és jelenleg is eh, a, egy olyan jelentéssel foglalkozunk, amely, amely a parlament kezdeményezésére megvizsgálja a kisebbségek, a nemzeti kisebbségek helyzetét eh, is. És én úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadása után a kisebbségek, az etnikai kisebbségek jogvédelme is eh, erősebbé válhat, és a mi ügynökségünk keze is megerősödik ebben a eh, témában. Eh, ami a gazdasági válságot illeti, felállítottunk egy radar nevű munkacsoportot, amely információt gyűjt a gazdasági válság hatásairól. Számos paramétert vizsgálunk. Aztán kiderült, hogy ez a kérdéskör sokkal nehezebb, mint gondoltuk. Ebből sokat tanultunk, és most próbáljuk finomítani azokat a módszereket, amelyeket alkalmazunk. Itt együttműködünk eh, egyéb ügynökségekkel, Frontex-el eh, például, ahol eh, szintén léteznek mechanizmusok erre a problémakörre. And that is the, I mean, not surprisingly... És nem meglepő módon számos olyan volt, akik a migráns munkavállalókat, a kisebbségi munkavállalókat legelőször elbocsátották. A migráns munkavállalók csak kis csoportot jelentenek, általában visszatérnek a származási országokba, úgyhogy nagyon sokan tulajdonképpen átmentek a fekete piacra, az illegális munkaerőpiacra, illetve, ahogyan nagyon gyakran látjuk, az úgynevezett rabszolgapiacra, ahol kizsákmányolják őket. Itt megint csak fontos problémával nézünk szembe, hiszen a az ügynökség szeretné ezt a jelenséget megvizsgálni egészen pontosan, és megnézni, hogy jövőbeli munkánk részévé hogyan tehetjük azt. Azt hiszem, hogy egy kicsi idegességet érzek itt a jobb oldalamon, úgyhogy azt hiszem itt akkor be is fejezném, és nagyon várom a folytatandó együttműködést ezzel a szakbizottsággal. Mindkét szakbizottság nevében mondja az elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Kerom úrnak a kiváló előadásért, illetve hogy egyáltalán létezik ez az ügynökség, ez egy egészen elképesztő vívmány világszerte. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. A két szakbizottság kapcsolatban marad önnel, és be kell jelentenem még, hogy mindkét szakbizottság délután háromkor találkozik a saját termében. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és köszönöm López Aguilar úrnak az együttműködést.